El señor presidente. Az elnök. Señorías, Tisztelt képviselők, megnyitom az ülést. Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. El acta de la a tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk. Ha senkinek nincs megjegyzése ezzel kapcsolatban, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Sí, señora Harms. Igen, Harms asszony. Ha pedido la palabra? Szót kért, Harms asszony. But not, but not for the minutes of yesterday. Nem a tegnapi jegyzőkönyve kapcsolatban. Eh, Az Európai Néppárt részéről a következő módosításokat kaptuk meg. A parlamenti bizottsági kinevezésekre vonatkozóan a petíciós bizottságban Mazzoni asszony helyettesíti Gardini asszonyt. A közlekedési, a Transzakbizottságban Deverak asszony helyettesíteni Riké urat. Del grupo de conservadores y... A konzervatívok és reformisták részéről pedig a következő kinevezéseket juttatták el hozzánk. A petíciós bizottságban Kaminski úr, illetve Kirkhop úr. Az Envi szakbizottságban Cseszkova asszony, a Regionális Fejlesztési Bizottságban Helmer úr a Libe szakbizottságban Macmillan Scott úr, a Nőjogi Szakbizottság esetén Kirkhope úr, az, aljogi, az Emberjogi Albizottságban Déva úr, és a SZEDE Albizottságban Legutko úr. Pasamos ahora most pedig áttérünk a parlamenti bizottsági kinevezésekre. Semmilyen módosító indítványt nem terjesztettek elő, és ennek értelmében a javaslatokat jóváhagyottnak minősítem, ahogyan azok az elnökök, ért, az elnökök értekezetén elhangzottak. Señora Harms, Herr Präsident, wir haben gestern... Elnök úr, tegnap nagyon szomorú hrt kaptunk Groznyból, Csecsenföldről, ahol is a számunkra, mindannyiunk számára ismert újságíró nőtt meg